még akkor is, hogyha mi magunk meg vagyunk győződve arról, hogy ez szükséges. És megint csak nagyon fontos lenne az, hogy a parlament és a főképviselők között, tehát jó magam között legyen megállapodás, és kéz a kézben tudjunk haladni. Szerintem ez egy jó kezdet. Az emberi jogi kérdések megoldásában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zárszó jogán jelentéstevő asszony, Vizeren Lima asszony parancsoljon. Thank you, Mr. Borrell, for... Köszönöm, Borrell úr, a magyarázatokat. Szeretnék még egyszer azoknak reagálni, akik felszóltak a mai vitában is. Ami elhangzott, azzal kapcsolatban néhány nev- nehézségre szeretnék én is rávilágítani. Próbálom kimondani, multilateralizmus nagyon fontos, mert ez annak, ez az a pillér, amire támaszkodni tudnak azok az emberi jogi jogvédők, akik nehéz helyzetben találják magukat. Az LMBT közösség nagyon nehéz helyzetben van sok országban. A nők és a kislányok rendkívül nehéz helyzetben vannak. A vállalkozások felelősek nagyon sok jogsértésért a kikényszerített esküvők és házasságok. Ezek is olyan dolgok, amiket említettek a kollégák. Borel úr az eszközökkel kapcsolatban elmondta, hogy vannak megfigyelő küldöttségek, emberi jogi képviselőnk is van, aki odafigyel a vallások szabadságára is, de feltette ön azt a kérdést, illetve megkérdeztetünk, hogy mit várunk öntől. Hát vannak olyan dolgok, amelyekre minden alkalommal visszatérünk, amikor tárgyalunk erről a jelentésről, és ez nem más, mint az, hogy nem szabad, hogy azok az emberek, akik bűnösek, emberi jogi jogsértéseket követnek el, büntetlenül maradjanak. Üldözni kell őket, és el kell érni azt, hogy feleljenek a tetteikért. És kérem, erősítsék a multilateralizmust. Segítsék ezt, mert a kereskedelem világa, az üzlet világa nagyon fontos, hogy olyanná váljon, amire büszkék lehetünk. És ebben ezzel kapcsolatban szeretném a nyomonkövetési mechanizmusra felhívni a figyelmüket, ami nagyon fontos akkor, amikor a kereskedelemről beszélünk. Egy dolog azt kérni, hogy bizonyos dolgokat végezzenek el, és egy másik dolog, hogy ellenőrizzük, hogy tényleg megtörténnek -e ezek a dolgok. Továbbra is remélem, hogy a demokrácia és az emberi jog, jogok, valamint a jogállamiság ügye haladni fog, világszerte. Remélem, mindent megteszünk ezért, és remélem, hogy a munkánk hozzájárul e folyamat felgyorsításához. Köszönöm szépen. Ezzel zárjuk a vitát. A szavazás holnap lesz. És a következő napi rendi pont bejelentése során Borrell főképviselő úr helyet cserélhet, kollégájával a kül- biztonság biztonságpolitika, illetve biztonság, közös biztonság és védelmi politika jelentései következnek. McAllister kollega, illetve Jean kollega azok, akik hozzászólnak majd. Bejelentem szokás szerint, hogy a spontán felszólásokra, meg a kékkártyás kérdésekre elektronikusan is lehet jelentkezni, már most is. Ezzel pedig akkor ha Borrell úr átül és készen áll, akkor először McAllister képviselő a néppárt nevében kapja meg a szót, mint jelent, az egyik jelentés raportőre. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Ez éves jelentés a közös biztonság és védelmi politika tárgyában megragadja azokat a legfőbb témákat, amelyekkel szembe kell nézni az Európai Unió, és megmutatja a kiutat is ezekből a dilemmákból. Az új év első két hete emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió biztonsági környezete meg kiszámíthatatlanabb, összebonyolultabb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb, mint bármikor volt a hidegháború óta hogy emelje ki három fő eredményét a közös külügyi jelent, jelentésemből. Egyrészt a multilateralizmus, multilateris rendszer fenyegeti veszély. Egyre inkább megkérdőjelezik ezt, és ilyenkor nekünk fontos az EU részéről, hogy fellépjünk ezek a törekvések ellen, hogy a multilaterális rendszert fenntartsuk a konfliktus rendezésben. A jelenlegi rendszerben a KKBP az érdekeinket és értékeinket kell erősítse szomszédság politikánkban és az egész világon. Használnunk kell, az, ki kell használjuk az új politikai ciklus az intézményekben, hogy a stratégiai proaktív Európai Uniós fellépést tegyünk lehetővé. Másodszorban megerősítve az Európai Parlament szerepét, mint a KKBP pillérét, emelném ki, hiszen az előző ciklusban is már a parlament nagyon fontos szerepet játszott a elhúzódó konfliktusok békés rendezésében és a közvetésben, hatékony módon Ukrajnában és Észak-Macedóniában. Ezek az erőfeszítések különösen a Jean Monnet párbeszéd keretei között továbbra is prioritások kell maradjanak a következő években, erősítenünk kell szerepünket és felügyeletünket a KKBP végrehajtásában, meg persze az előkülügyi eszközeinek bevetésében. Ezzel összefüggésben egy stratégiai módszert arra van szükség, nagyobb koherenciára, konzisztenciára és komplementer egymás kiegészítő szerepkörre a pénzügyi eszközök és általában a KKBP végrehajtása során. Harmadsorban a KKBP erősítenék kell a globális fenyegetések ellen fellépendő. Meg vagyok üzdve arról például, hogy a minősített többségi szavazás hatékonyabbá tenni a KKBP-t, és feljövőstene a tanácsban a döntéshozatalt az egyhangú döntés szükségessége nagyon nehézé teszi, hogy hitelesen lépjünk fel globális szinten. Az EU közös külös biztonságpolitikájában kapacitásépítésre van szükség EU és tagállami szinten is, hogy autonóm módon tudjunk kapcsolatba lépni partneri viszonyban regionális szervezetekkel egy védelmi unió kiépítése üdvözlendő cél az elkövetkező öt évben. Végül, kollégák, egyetlen EU tagállam sem tud hatékonyan választ adni a globális kihívásokra manapság. Továbbra is erősítenünk kell az európai értékeinket, miközben egy szabály alapú nemzetközi rendhez és gazdasági együttműködéshez ragaszkodunk. Az Európai Unió fő szereplő a diplomácia, kereskedelem, fejlesztési együttműködés területén, humanitárius segélyek területén – és lépésről lépésre a biztonság és világpolitika területén is az Európai Unió, tehát stratégiára kell, hogy lépjen, szakpolitikai eszközrendszerre széles tárházát alkalmazva a szomszédságban kialakuló kihívásokra válaszolva. Eljött ideje annak, hogy az EU saját sorsát kézbe vegye, és eljárt és szuverén gazdasági, politikai aktorként lépjen fel nemzetközi kapcsolatban is, és ezért örülök annak, hogy a főképviselő eh, bejelentést tett az első hét során ebben az évben, amely nagy támogatást élvezett a parlament részéről. Köszönöm kollégáimnak végső soron a munkát, különösen az árnyék előadóknak, azt a nagyon jó és gyümölcsöző együttműködést, amely dokumentumot aztán létrehozta. Ganz herzlichen. Nagyon szépen köszönöm, most pedig Dan Jean kollega következik a második jelentés jelentéstevőjeként. Kedves főképviselő úr, először is szeretném megköszönni őszintén az összes árnyék jelentéstevőnek eh, a munkáját a különböző frakciókból, néha nagyon különböző mm, véleményünk van, de mégis sikerült ezt az éves jelentést eh, mm, érdekes viták során nem megvalósítani. Ez egy olyan téma, amely korábban nem volt ennyire felkapott, most viszont azzá vált. Látnunk kell realistán a helyzetet, és pragmatikus javítási célokat kell megfogalmaznunk, úgyhogy én ilyen szellemben terjesztettem be a javaslatomat, persze nagyon sok módosítás érkezett ezzel kapcsolatban. Sajnos a biztonsági helyzet sokat romlott, az egész szomszédságpolitikánk, Szíria, Líbia, Ukrajna, dzsihadista támadások Európán belül, Szahelben, Afrikában és még máshol is. Ezek egyre inkább egymással összefüggő támadások, és sajnos azt mutatják, hogy Európa hát gyakorlatilag nem tud mit tenni. A helyzet rendkívül gyorsan változik, és hát még a partnerségeink sem olyan megbízhatóak, mint korábban a közel-keleti nemrégiben megtörtént helyzet is ezt támasztja alá. Nagyon sajnálatos egyébként mindez, de sajnos az is lehet, hogy nem szabad elfelejtenünk azt, hogy európai ként nem ö, hagyatkozhatunk arra, hogy mindig mások ö, vállalják a felelősséget a biztonságunk garantálása terén. Ezért oda kell figyelnünk a különböző eseményekre, és pragmatikus javaslatokat kellene megfogalmaznunk, hogy végre Európa lépni tudjon, és ne csak elutasítsa, elhatárolódjon, és így tovább. Tehát pragmatikus politikára van szükség, de nem kimérákat kell üldöznünk, tehát ez a fajta pragmatizmus azt is kimondja, hogy senki, és ezt még egy francia sem mondhatja ki, hogy egyedül nem képes ezeknek a kihívásoknak megfelelni. Sahel kapcsán ez még inkább igaz. Az európai eszközökre szükség van, tehát és ezeket a kezdeményezéseket támogatnunk kell, de ugyanakkor lássunk világosan, a struktúrált együttműködés, a kooperáció önmagában nem fog stratégiai változást előidézni, sem rövid, sem középtávon. Igaziból a nagy a következőképpen ragadható meg. Vajon mi európaiak elégedettek vagyunk-e azzal, hogy csak koldulunk a nemzetközi biztonsági piacon, regionális és világpolitikai szereplőkkel szemben, vagy pedig inkább szeretnénk kezünkbe vonni, venni a kezdeményezést. Két gondolatot szeretnék erről elmondani. Egyrészt ez egy olyan ambíció, amelyet még fel kell építenünk, mert ez ma még nem realitás. Másrészt pedig az, hogyha autonómok leszünk, az nem jelenti azt, hogy a partnerséget felrúgnánk, sőt, az ellenkezője. Inkább magunknak kellene a válsághelyzeteket értékelnünk, amennyiben szükséges egyedül is jó lenne, hogyha ezekre választ tudnánk adni a saját prioritásaink és értékrendszerénk mentén a biztonsági kihívások számunkra, európaiak számára nem biztos, hogy ugyanazokat a problémákat vetik fel, mint partnereink számára. Képessé kell válnunk arra, hogy ezt el tudjuk ismerni. Itt van például a klíma, vagy a szociális, vagy a környezetvédelmi sürgősségi helyzetek. Nos, hát itt is hitelesen kellene fellépnünk. Köszönöm szépen! Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a főképviselő úr következik, Borel Fontana lesz úr parancsön a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. McAllister úr. Danzsan úr. Köszönöm a munkát, amit elvégeztek a két jelentés elkészítésével a közös kül- és biztonságpolitikáról és a közös biztonsági és védelmi politikáról. Hadd kezdjem az elsővel. Először is az érdekekre kell összpontosítanunk folyamatosan. Egy olyan hatalom vagyunk, ami értékeken alapszik, a multilateralizmus, alapú nemzetközi rendszer az az alap, amire építjük a külpolitikánkat. Annak is nagyon örülök, hogy elismerik, hogy határozottabbaknak kell lennünk, és megvan erre a bizonyítékunk is. Azok a napok érkeztek el, Líbiával kapcsolatban, vagy bármely más partnerünkkel kapcsolatban, ahol problémák vannak, hogy egy kicsit határozottabbaknak kell fellépnünk, meg kell védeni alapérdekeinket. Olyan világban élünk, ami a hatalmi politikákra épül, az integrált külpolitikára, ami a tagállamok hatalmát az eszközeink koordinatív hatásával ötvözi. Meg kell erősíteni a belső és külpolitikák közötti kapcsolatokat, ez már sokszor elhangzott. De azért jó elismételni, sokkal jobb lenne, hogyha valóságban is végrehajtanánk. Üdvözlöm azt, hogy hangsúlyozzák annak a fontosságát, hogy megfelelő pénzügyi erőforrások álljanak a rendelkezésére a követ külügyinek a következő több éves pénzügyi keretben. Nem sokára kiderül, hogy ez lehetséges-e vagy nem, de nagyon fontos, hogy a szomszédsági politika, a szubszaharai afrikai térségre vonatkozó források ne csökkenjenek a következő javasolt eszközökben. Az öt szaharai ország elnökeivel is együtt kell működnünk, és itt is nagyon komoly erőforrásokra van szükség, hogy segítsünk ezen országoknak, hogy szembenézzenek a biztonsági problémáikkal, amik a mi biztonsági problémáink is. Előttünk áll a kérés, és nem tudom, hogy az a válasz, amit tudunk adni nekik az elkövetkezendő napokban, elég jó válasz lesz-e. Jogosan mutatnak rá arra, hogy mindenhez, amit tenni akarunk, partnerekre van szükségünk. Persze, multilaterálisak szeretnénk lenni, de valaki nem lehet egyedül multilaterális. Minimum kettő partnerre van szükség, ahhoz, hogy bilaterális legyen egy kapcsolat, és a multilaterálisághoz pedig sokkal több partnerre van szükség. Olyan regionális blokkokkal eh, működünk együtt, mint az ENSZ, az ASEAN vagy az Afrikai Unió. Például a, az éghajlatváltozás példáját véve. A múlt heti tanácsülésen azt kérték tőlem, hogy erős klímapolitikát indítsunk be, hogy az éghajlati ambícióink más országokkal partnerségben valósuljanak meg, hiszen ha ez nem történik meg, a mi erőfeszítéseink teljes mértékben feleslegesek maradnak. Muszáj másokkal együttműködnünk, hogy a klímafellépéseinknek valóban legyen sikere. Aztán a hitelesség. Nagyon fontos látni, hogy geopolitikai partnerként elveszítjük a hitelességünket, hogyha nem tudunk a szomszédságban biztonságot és stabilitást elérni. A líbiai problémát megoldani, vagy a nyugat-balkáni problémát megoldani, ha nem tudjuk, akkor elég lesz nehéz bárkit meggyőzni arról, hogy geopolitikai hatalom vagyunk. A szuverenitásra és ellenálló képességre van szükség. Ott van még Koszovó kérdések. Koszovónak nincs kormánya, de még ha nincs is a jövő hónap végéig kormány, akkor is el kell utaznom Koszovóba és Szerbiába, hogy megerősítsem azt, hogy elkötelezettek vagyunk az egész régió európai perspektívája felé. Van néhány bonyolult kapcsolatunk más szomszédunkkal, Például Törökország nem régi tevékenysége a bizony, biztonságunkat, biztonságunkra kihatással van, és aggasztó a régióbeli helyzetük. Az egész földközi tengeri térség geopolitikai szempontból rendkívüli változásokon megy át. Oroszország, Törökország is, akik addig egyáltalán nem avatkoztak be a térség problémáiba, most vezető szerepet igyekeznek vállalni. A déli partnerség Líbia, Irak, Irán kell, hogy legyen a főszereplő, vagy volt a főszereplő a mai korábbi vitában. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a probléma ne eszkalálódjon. Azonban végső soron kiül az asztalhoz. Ki az, aki tud tárgyalni a ö, tűzszünetről? Ez általában nem az EU, hanem Oroszország és Törökország. Afrika. Sokat beszélünk Afrikáról, ígéretes, de kihívást jelentő kontinensről is van szó. A bizottságot és a főképviselőt a tanács felhatalmazta, hogy a közös ülésünkön egy átfogó cselekvési tervet mutassunk be Afrikával kapcsolatban. Júniusig nincs túl sok idő egy ilyen átfogó cselekvési tervet kidolgozni Afrikával, hiszen egyedül nem tudjuk ezt megtenni. Nem lehet tervünk Afrikára vonatkozólag anélkül, hogy az afrikaiakat bevonnánk a kidolgozásba. A Száhellel már megkezdtük a munkát, és tegnap nagyon érdekes ülésünk volt az öt száheli ország képviselőit kértük fel, hogy jöjjenek el, és mondják el, hogy mi mit tehetünk az érdekükben. Az Afrikai Unióval Addis Abebában következő februárban fogunk találkozni ugyanebből a célból. Latin Amerika ég. Csillétől Mexikóig. Rendkívül sok nagy nehézség van ebben a térségben, és szükség van az együttműködésünkre. Ázsia stabil és prosperál. Talán ez a legstabilabb és jó, ö, jobban teljesítő térsége a világnak. Új Delhibe is elutazunk, a regionális párbeszéden való részvétel érdekében, és hogy stratégiai partnerséget építsünk Indiával. Kínával ugyanez fog történni hamarosan a csúcs találkozó előkészítése érdekében. Ami pedig a közös biztonság és védelmi politikát illeti milyen fejlemények vannak a közös biztonsági és védelmi politikában, milyen kihívások állnak előttünk. A legsürgető feladatok világosak. Az EU-nak nincs más lehetősége, mint hogy megerősítse kapacitásait, a védelmi kapacitásokat, és hitelesebb biztonság exportőr legyünk. A kérdés az, hogy a 17 missziónk, amik különböző régiókban működnek a határainkon túl, mennyire hatékonyak. Üdvözölnöm kell azon több ezer nő és férfi lelkesedését és munkáját, akik az Európai Unió zászlaja alatt szolgálnak, nagyon gyakran nehéz körülmények között veszélyben. Nagyon helyesen mutat rá a jelentés, hogy szükséges a strukturális, hosszú távú problémákra rámutatni, amik érintik ezeket a missziókat. Nagyon fontos, hogy a CSDP missziók az emberi erőforrások tekintetében és a mandátumok tekintetében is robosztusabbaká váljanak. Támogatni fogom az európai béke ö, keret létrehozását, hogy a saját kapacitások és képességek kiépítésével tudják a partnerországok a biztonságukat megerősíteni. Szükség van arra is, hogy stratégiai autonómiát építsünk ki. Más szóval ez azt jelenti, hogy gyakran konfliktusos a helyzet, és nem mindenki érti meg a konfliktust szenvedő partnereinket egyformán. Ebben a kontextusban Arról van szó, hogy meg kell erősíteni a kapacitásunkat arra, hogy partnerekkel lépjünk fel, ha lehetséges, és egyedül, ha szükséges. A jelentés rámutat arra, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Európai Unió elárulná a partnerségeit. Nem, éppen ellenkezőleg erősebb globális partnert akarunk faragni az Európai Unióból, és ehhez szükségünk van a NATO-ra is. Egy erősebb EU és egy erősebb NATO ugyanis kéz a kézben jár. Hadd mutassak rá arra is, hogy mennyire fontos az európai védelmi alap is. Önöknek, az Európai Parlamentnek kell majd dönteni arról, hogy milyen erőforrásokat kap ez az alap, illetve a békekeret milyen költségvetéssel fog működni. Ezek lesznek a sarokkövei a közös biztonság és védelmi politikáknak a jövőben. Sok mindent mondhatnánk még arról, hogy mit próbálunk tenni, és az önök jelentése ezekkel a területekkel nagyon részletesen foglalkozik. Sok mindennel egyetértek, ami a jelentésben szerepel. Csak azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy a, a új frontokat nyitnak a mesterséges intelligencia fejlesztések, vannak versenytársaink, és nem állami jellegű ellenséges partnereink is, amelyek ezeket használják. A globális vitában mesterséges intelligenciára vonatkozó normákat és szabályokat meg kell határozni, illetve fel kell használni ezeket arra, hogy a saját biztonságunkat erősítsük vele. Biztos vagyok benne, hogy az európai állampolgárok nem is tudják, mennyire fontos ez a kérdés. Hogy mik lesznek a következményei annak, hogyha tovább fejlesztjük a ö, mesterséges intelligenciát, és felhasználjuk azt a biztonság és védelmi politikánkban, és nem is kell nagyon távolra tekinteni, döntő jelentőségű lesz az elkövetkezendő öt év. Stratégiai szektorokba be kell ruháznunk, biztosítani kell azt, hogy a különböző EU-s külső és belpolitikák és eszközök egybehatóan működnek, és szeretnék itt rámutatni arra, ahogy azt az önök jelentése is teszi, hogy az Európai Unió ö, szatellit központja megfelelő strukturális finanszírozást fog igényelni. Az Európai Uniós költségvetés meg kell erősíteni, hogy fenntartsuk hozzájárulását a cselekvéseink finanszírozásához. Szinte lehetetlen azt gondolni, hogy cselekvéseket tudunk a világ különböző pontján erősíteni, miközben nem tudjuk megfigyelni, hogy hogy alakul a világ. Ilyen szatellit központ azért szükséges, hogy ez a cél megvalósuljon, és ez nem hiányozhatnak az ehhez való források. Összefoglalásként magas a kockázat, és a kihívások hatalmasak. Fenn kell tartanunk a a közös védelmi és biztonságpolitikában a lendületet, és vannak ugyan problémák a közvetlen szomszédságunkban is, és a közvetlen jövő illetően is, amelyek bizonyítékokat szolgáltatnak arról, hogy az Európai Unió és tagállamai képesek eljátszani a rájuk rott szerepet. Líbia például egy kiváló példa erre. Képzeljék el, hogy tűzszünet születik, és Berlinben megállapodásra jutunk, hogy politikai megoldás alakuljon ki. Képzeljük csak el. De bármely tűzszünet ugye nem tarthat csak pár hétig, anélkül, hogy erős monitoring e, rendszer nem követni figyelemmel a eseményeket helyben. Készen állunk arra, hogy ilyet beindítsunk? Hát erre kell majd válaszolni a közeljövőben még hozzá. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm. A frakció hozzászólók első körében Gáler képviselő a néppárt nevében egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, a parlament felhívása a végrehajtó ághoz az, hogy lássuk el saját házi falatunkat is a közvetlen szomszédságban. Líbiában például nem hiszem, hogy valóban ütköző érkerénk volna. Kérem főképviselő úr, gondoskodjon arról, hogy minden EU tagállam kormánya egy oldalon álljon, és a nemzetközileg elismert kormány oldalára. És igaz ez a törökországi politikában is. A Száhelben pedig minden tagállamot figyeljen arra, hogy francia szinten, a Franciaország szintjén vál, tegyen vállalásokat. Ami pedig a védelmi alapforrásait illeti, meg a, a katonai mobilitás forrásait, ezeket nem szabad csorbítani. Ez nyilvánvaló. És hogy pozitív dologgal fejezzem be, ki kell használjuk, és be kell lássuk, hogy kelet van egy sziget, a, a, a kínaiak demokratikus választásokat tartottak tisztességesen. Gratuláljunk Tajvannak, a tajvani kínaiaknak, kínaiaknak. Regis kelet büszke lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialista frakció nevében López képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A plenáris alatt elfogadtunk két fontos külpolitikai állásfoglalást. Az egyik a külpolitikára vonatkozik, illetve a biztonságpolitikára, és a másik pedig a védelmi politikára. Mekeliszter úrnak szeretnék gratulálni, nagyon jó munkát végzett, és tényleg kéz a kézben tudtunk haladni. Ezen két jelentéssel kapcsolatban abban kell kiindulnunk, hogy a világ Európával Európa körül egészen más, mint az elmúlt évtizedek során. Nagy világhatalmak közötti versengés gyakorlatilag a világ békét, illetve a világ jelenlegi struktúráját fenyegeti a multilateralizmust, azt a gondolatot, hogy jobb, hogyha együttműködünk, mint hogyha versenyzünk, és hogy a párbeszédet szeretnénk előmozdítani. Európa az, akinek kezébe kell vennie a saját sorsát, és ennek érdekében stratégiai döntésre van szükség, az autonómia, a szuverenitás megőrzése érdekében, hogy legyenek saját kapacitásaink, meg tudjuk védeni magunkat és érdekeinket, illetve értékeinket is. Úgy tűnik, hogy Európa jelenleg egy növényevő a, a ragadozók világában, úgyhogy valamit tennünk kell, és megfelelő a pénzügyi hátteret, forrásokat kell biztosítani a védelmi politikához, az Afrikával és Latin Amerikával való kapcsolatainkat, szövetségi rendszerünket meg kell erősítenünk, és ehhez a főképviselőnek nagyon fontos szerep jut a következő öt év során. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a következő hozzászóló a vitához, a Renew Europe nevében Pályát kollega. Thank you very much. Köszönöm szépen, kedves kollégák! az Európai Unió számára, hogy meghallgattassék globális témákban is komolyan vegyék, egy hangon kell felszólalnia. Ehhez hozzátartoznak a külpolitikai, fejlesztéspolitikai, külkereskedelmi, biztonságpolitikai, fel, védelempolitikai intézkedések. Nagyon sok dolog történt már a KKBP területén, ha összevetjük néhány évvel ezelőttével, ám a közös európai védelemi politikát komolyan kell vegye minden EU tagállam. Az Európai Unió stratégiai autonómiája ha célként fogalmazódik meg, akkor erősödni kell az európai és a transatlanti biztonságot is. Az EU-nak együtt kell működni a NATO-val és hasonló gondolkodásokat tud partnerekkel. Ahhoz, hogy az EU-nak erősebb védelme legyen, nem azt jelenti, hogy alássuk a NATO-t, sőt ellenkezőleg. Egy erősebb EU, erősebb partnere a NATO-nak, legyen ez akár több európai katonai kapacitás kiépítése, védelmi technológiákba való beruházás, vagy más egyéb módszertan mentén. Tekintet az EU e, méretére és képességeire, hát nyilvánvaló igény, hogy meg tudja védeni magát. Épp ezért az a kiváló együttműködés, amelyet a NATO-val, Amerikával és Kanadával folytatunk, rendkívül fontos. Ám ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a nemzetközi jog érdekeit és a multilaterális intézményeket kell legyen az európai védelmi és biztos kell egy európai katonai kép ütőerő is. Tehát a katonai kapacitás személyzeti, technológiai szinten is fenn kell álljon ahhoz, és ehhez kell egy hatékony ö, védelmi ipar is. Ez ö, pénzügyi támogatás is kell, meg túl kell lépni a politikai vitákon is, mert különben Amerika, Kína, Oroszország és más felemelkedő hatalmak lesodornak bennünket a játéktérről. Van azonban néhány azonnali kihívás is, amelyre válaszolnunk kell, és erre figyelemmel kell lennünk, már most lépni rá. Köszönöm. Köszönöm szépen, haladunk tovább. Fer a kollega a zöldek részéről kap szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! a, a világpolitika képessége, ahogy Jean-Claude Juncker mondotta, a legfontosabb kihívás a közös kül- és biztonságpolitikában, és egyetértek Borrell úrral, nem a státusz kóra kell felkészülnünk, hanem új felelősségeket is vállalnunk kell. És világosan kell látnunk az irányt. A saját értékeinket és érdekeinket kell tudnunk érvényesíteni, és ez csak nagyhatalmi politikával, nem harmadik szuperhatalomként fellépve, de azt sem engedhetjük meg, hogy a két nagy szuperhatalom megkerüljön bennünket. Ezért az Európai Unió egy nemzetközi rend pillére kell legyen, és ellen kell álljon a minden esetben hogy nehogy a nemzetközi jog csak egy nosztalgikus álom maradjon, vagy egy régi álom. Ezért köszönöm McAllister úrnak a jelentést, remélem, hogy ez irányban fogunk előrelépni a nemzeti parlamenti képviselőket még jobban bevonva és velük egyetértve, jobban, mint eddig. Köszönöm szépen, Bonfriszkó képviselő asszony a függetlenek köréből kapszolni. Sajnos mikrofon nélkül volt a felszólalás, most kezdődik. Kedves kollégák, szeretném megköszönni meg Alistair és Dansan uraknak a remek munkáját és a jelentéseket is, amelyeknek révén jobban megértjük azt, hogy hogy létezik az, hogy a közel-keleten és Észak-Afrikában hogyan alakultak ki azok a krízisek, amelyekben az Európai Unió gyakorlatilag semmit sem tudott tenni. Öt éve a Juncker bizottság semmit sem tett. Líbia most Oroszország, Törökország és Kína karmai között vergődik, miközben a híres iráni nukleáris megállapodás szétporlik a kezünk között. Kedves Borel úr, azok a politikai eszközök, amelyeket az európai hadipar támogatására szánunk, ezeknek lesz konkrét biztonsági hatása? Azok számára, akiknek a parlamentnek a képviselőit megszavazták, vagyis az európai állampolgárok számára? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A konzervatív frakció részéről Van Orden kollega kapja meg a szót. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Abban a kicsi csoportban voltam, akiket konzervatív képviselőként 99-ben azért választottak meg, hogy megreformáljuk az Európai Unió útját, hogy jobban képviselje állampolgáraink aspirációit a föderációs meggyőződések helyett a piacra összpontosítva, illetve a nemzeti szuverenitásunk védelmére. Semmi nem áll közelebb a nemzeti szuverenitáshoz, mint a nemzeti hadsereg, úgyhogy egyre inkább az Európai Unió természetesen ezt is hatásköre alá akarja vonni. Felismertem azt is, hogy a fő stratégiai prioritások között szerepel az európai demokráciákban és az Egyesült Királyságban is az, hogy teljes mértékben együttműködjünk az, a nato keresztül az USA-val a biztonsági kérdésekben. Az ellenzék vezetője voltam a közös biztonság és védelmi politikával szembeni küzdelemnek, itt az Európai Parlamentben, azon kérdésekben, amelyek nemzeti prerogatívek, nemzeti előjogok kéne, hogy legyenek, kétharmados többséget szeretnénk kérni. Stratégiai autonómiáról beszél uh, Danzsan úr, ez azt jelenti, hogy elkülönülünk az usa de ezzel csak uh, uh, ártunk magunknak a NATO-val kapcsolatban csak kedveskedik a NATO-nak, és ezzel elválaszt minket az Atlanti-óceán túloldalán lévő szövetségeseinktől. Nem tanultunk a múltból. Mindannyiunknak szüksége van a nemzeti hadseregére, és jobban kell teljesítenünk abban, hogy elmagyarázzuk azt, hogy hiteles és erős védelemre van szükség, ezt megértsék az állampolgárok is, szolidaritásra van szükség a NATO szövetségben, nem pedig alternatív struktúrák kiépítésére, amelyek szándékosan megosztottsághoz vezetnének. Kékkártyás kérdést kapott, elfogadja a kékkártyás kérdést? Parancsoljon akkor. Van Orden úr. Ön mindig a többség nem volt a kérdésekben, nem sok kérdésben értettünk egyet, de a NATO ügyében talán igen, meg az, abban, hogy erősíteni kell a transatlanti együttműködést, ebben egyet értettünk. Megengedi, hogy reméljem, hogy mivel ez most az utolsó plenáris ülése ebben a parlamentben, hogy legalább egy kicsit nosztalgikusan gondol vissza arra a munkára, amit együtt végeztünk ebben a házban. Hadd mondjam először is, hogy elfog, azért fogadtam el a kékkártyás kérdését, és meglepett az előző vita, ahol két honfit társamtól megtagadták a kékkártyás, itt a kékkártyás és nem fogadtak el tőlem. Igen, némi szomorúsággal hagyom el ezt a parlamentet, 30 évig katona voltam, aztán 20 évet az életemből itt töltöttem el, mint politikus. Elértünk jó dolgokat is együtt, de ez a tendencia, amelyre gyorsul a közösen brit kilépés fényében, szerintem rossz felé viszi Európát, és nagyon aggaszt engem. Köszönöm szépen, folytatjuk Villanulva kollégával, akik a GUE képviseletében kap szót. Köszönöm szépen. Nem olyan régen a feszültség eszkalálódott Iránban. Szulajmán kivégzése nagyon nagy feszültséget okozott az egész világban. Ön hogy látja azt, hogy hogyan lehet biztonságot garantálni az európai állampolgárok számára, akkor, amikor Donald Trump úgy viselkedik, ahogy viselkedik, és nem keverjük még egyszer össze a biztonságot a katonai fellépéssel? Gyakorlatilag garanciákra van szükség az alapvető um, szolgáltatásokat biztosítani kell ezekben az országokban. Nem szeretnénk uh, a Fehérházból uh, vezényelte államcsényeket látni, és nem akarjuk a nevünket adni ahhoz, hogy uh, az emberi, illetve a nemzetközi jogot lábból tiporják. Multilaterális megközelítése van szükség, most egy kulcsfontosságú időszakban vagyunk, nem csak a konfliktusos területek szempontjából, hanem az Európai Unió jövője szempontjából több millió ember sorsa függ tőlünk is. Diplomácia, párbeszéd, demokratikus ellenőrzés sokkal fontosabb, mint a katonai fellépés. Ezen keresztül tudjuk a feminizmust, a demokráciást és az emberi jogokat biztosítani, tehát a, ezen így lesz biztonság. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Papadakis képviselő a függetlenek köréből. Καθαρά πράγματα. Οι δύο Köszönöm képen, szépen. Ez a két jelentés új háborúkra kövezi ki az utat a multilateralizmus nevében és a geopolitikai kötelezettségvállalás nevében. NATO-val vagy anélkül európai konglomerátumot akarunk létrehozni, ami az orosz-kínai USA konglomerátumokkal áll szemben. Egyre több intervenciónk van a többi országban, világszerte, miközben az EU-s katonai mechanizmusok is megtöbbszörődnek. Itt van például a PESCO, a CARD nevezetű koordinált éves felülvizsgálat, a védelmi alap, a különböző mechanizmusok, még egy EU-s biztonsági tanács is létrejött, de ezeknek semmi köze nincs ahhoz, hogy a szuverenitást és a határainkat megvédjük, ahogy azt egyre több görög kormány próbálja elhitetni velünk. A Törökország és Líbia közötti megállapodásból is teljesen kimaradt az EU. Az EU imperialista ellenségei ellen kell küzdeni. Köszönöm. A vitában Baszeszku képviselő a következő. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A McAllister jelentés és a Dungeon jelentés fantasztikus útmutatót nyújtanak az előrevezető útunkon, hogy kialakítsuk a megfelelő jövőképet, és legyenek válaszaink azokra a problémákra, amelyekre jelen pillanatban nem találunk választ. De különösen a Danzsa jelentésre térnék ki, hiszen ez a jelentés véleményem szerint egész jó közé jövőképet alakít ki. A védelem kifejti, hogy a tagállamok nemzeti szuverenitásához tartozik. A tagállamoknak tehát a védelem területén nagyon erős mandátumuk van. Azonban nem ért, értek egyet azzal, amikor közös védelemről beszélünk. A tagállamoknak különböző stratégiái vannak. Nincsen közös vélemény arról, hogy milyen fenyegetések érnek bennünket, illetve arról sem, hogy hogyan kellene felhasználni a katonai erőt és nincs közös jövőképünk a tekintetben sem, hogy milyen szerepet kéne, hogy játszon egy Európai Uniós hadsereg. A Nemzetközi Stratégiai Intézet becslései szerint elvették a mikrofon. Într-un scenariu în care Europa ar fi nevoită să... Egy olyan szenárióban,

1999, 1999-ben az EU azt gondolta, a Henry Kissinger kérdésére, hogy kit hívjak fel, hogyha Európát akarom felhívni. Létrehoztunk egy új posztot, az Európai Unió külügyi külő, képviselőjének a posztját. Ma mindannyira, mindannyian tudjuk, hogy a Kissingeri kérdés egyáltalán nem egy lagymatag kérdés. Azt látjuk, hogy az iraki, iráni helyzet a szulajmáni gyilkosság nyomán mindenki, mindenkit fel akar hívni. Borel úr. Ön felhívta az elnevet. Michel Gutierrezt hívta fel, miközben Macron Roanit hívja fel, és mások Trumpot és Erdogant hívták fel. Szerintem egy kicsit kevésbé bonyolultá, és hatékonyabbá kéne tennünk a dolgot, nem csak a világ kiszingerei miatt, hanem azért, hogy Európa érdekeit jobban meg tudjuk védeni. Borel úr, ön főképviselő, de mint ahogy minden állampolgár azt látja, ön gyakorlatilag az EU külügyminisztere. Ezt magyarázza el az összes európai állampolgárnak. Legyen lehetősége fellépni. Ez azt jelenti, hogy ne legyen egy hangósági szabály az Európai Tanácsban, hogy ön dönteni tudjon és tudjon tárgyalni Washingtonnal például. Legyen egy igazi Európai Védelmi Unió, és én választhatnék, akkor lenne egy európai hadsereg is, ami meg tudná védeni a szomszédságunkat, a határainkat és az érdekeinket. Ha egy dolgot megtanulhatnánk az oroszoktól és az amerikaiaktól, az az, hogy egy erős, határozott külpolitika, amit erős katonaság támogat, ez nagyon hasznos. Úgyhogy küzdjünk egy erősebb Európáért a világban. És Borel úr, önnel fogunk küzdeni itt ebben a parlamentben ezért az ügyért. Köszönöm. Köszönöm. A következő hozzászóló Neumann kollega egy percben. Talán a mikrofont. Liebe Kollégin! Köszönöm, kedves kollégák! A közekelti helyzet ismét szembeütő. Több fegyver, kerül, egyre több fegyver kerül oda és a prevencióra, a lefegyverzés leszerelésre nem sok figyelem irányul. Danzsán úr jelentése erről nem igen szól. A kritikus elemzések az EU missziók részéről riasztóak. McAllister úr ugyan beszél arról, hogy le kéne szerelni az országokat, miközben az európai vállalatok fegyvereket szállítanak oda. Mindezek helyett a jelentés két, azt követeli, hogy a GDP 200 a növeljük a katonai kiadásokat, miközben a konstruktív együttműködésben van hiány. Nálunk egy szabályalapú európai biztonságpolitikára van szükség, ahol a civil és katonai együtt intézkedések egymás kiegészítéséről kell, hogy szó legyen, mert csak így lehet békét teremteni. Éppen ezért Danzsan úr közvetítők erőfeszítéseit elismerjük, de ellene fogunk szavazni jelentésnek, mert lényegi fontosságú módosítóinkat nem fogadták el. Köszönöm szépen, folytatjuk méghozzá Rivier kollégával egy percben. Köszönöm szépen, biztonság és védelmi diplomácia területén e, McAllister és Arnaud Danzsan úr igazi szaktekintének számítanak. És úgy tűnik, hogy a nemzetnek, mint olyannak egyre kevesebb hangot adnak. Hogyha jól értem az elemzésüket, az, iszlamizm, iszlamiz, az iszlám szerepének növekedésével, illetve a demográfiával kapcsolatban, úgy látom, hogy ők alapvetően a föderális elképzeléseket támogatják. Az Európai Védelmi Alap alapvetően a tagállami katonai hatóságok összekapcsolódásából állna. Nos, az Európai Unió, Európai Unió stratégiai autonómájáról ugyanaz szó van, de az alapszerződésekben mégsem ez el. Az egyhangú döntés szabálya remélem, hogy nem fog megváltozni, hiszen ez is mutatja azt, hogy a tagállamoknak, a nemzeteknek döntési joga van. Úgy gondolom, hogy azáltal, hogy például tagállami, tehát európai vállalatokat hozunk helyzetbe, mégis jót teszünk az európai Köszönöm szépen, Fotig a kolléga következik egy perc. Köszönöm, Köszönöm szépen. A CFSP-re szeretnék koncentrálni, ezzel foglalkozom mostanában. Az a jelentésben nagyon sok pozitív dolog van, a navigációs szabadság, a hormuszi fenyegetés, illetve egyéb regionális fenyegetések, de látok itt különböző redline-okat is. A mai vita Iránnal kapcsolatban azt mutatja, hogy elég megosztottak vagyunk, és a minősített többség bevezetése a szavazás során, ez a kiegyensúlyozott döntéseknek árthat. Köszönöm szépen. Folytatjuk Wallace képviselővel egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelent jelentés a közös kül- biztonságpolitikával kapcsolatban azt mutatja, hogy az Európai Unió eh, militarizálni akar, fegyverkezni akar, és ez szembe megy egyes tagállamok alkotmányos elkötelezettségével. A, eh, az állandó együttműködési eh, struktúra ez az ír semlegességet fenyegeti, és ez szembe megy az ír alkotmányjal. Ez a védelmi alapot támogatja ez a jelentés, és ezzel kapcsolatban megint csak szembe megyünk a trendekkel a közös különböző biztonságpolitika létrehozása, illetve végrehajtása olyan elvárásokat támaszt, amelyekkel mi nem tudunk egyetérteni. A legutóbbi közös biztonságpolitikai fejlemények az ír semlegességet nagyon nagy nyomás alá helyezték, és bizonyos módosításokra utal ez a jelentés. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a számvevőszék is felmutatta, hogy nem minden tagállam osztja ezt a fegyverkezési illetve militarizációs rendet. Pocsdemon, egy Kazamaho képviselő következik, egy perc. Dear colleagues, Sr. Borrell. Tisztelt kollégák, Borrell úr. Azt gondolom, hogy a soft power az Európai Unió egyik legfontosabb értéke. A demokráciát és az emberi jogokat védenünk kell, a demokratikus ellenzéket is védeni kell a totalitarizmussal szemben. Éppen ezért meg kell kérdőjeleznünk önmagunkat. Képzeljük el, mit, mit gondolunk akkor, vagy mit mondunk akkor, hogyha egy harmadik ország kilenc embert bebörtönözött, bebörtönzött, és azt kérnénk, hogy ezeket az embereket kérjék szabadon. Ilyenkor az Európai Parlament felemeli szavát, tiltakozik, és a bizottság megpróbál tenni van. De mi történik, hogy ez nem egy harmadik államban történne, hanem egy tagállamban? Minden Spanyolországban történt. Kérdésem, hogy van itt, van-e itt kettős mérce? Mi történik akkor, hogy az EU belül történnek ilyenek dolgok? A kettős mérce az egyik legsúlyosabb probléma a demokratikus szavahihetőség szempontjából, a külpolitikában is. A bizottság ugyanolyan feltételeket kell, hogy támaszol a tagállamok felé, mint a harmadik országok felé. A vitában Gál kolléganő következik egy perc. Biztonságpolitikánk fő célja a polgáraink biztonságának szavatolása kell legyen. Ehhez a terrorizmus felszámolása, külső határaink hatékony védelme,

o provedbi zajednike vanjske i sigurnosne politike je doneseno konsenzualno. istaknuta je uloga europske unije ne samo u promoviranju az Európai Unió prominens szerepe a béke támogatásában, a biztonság támogatásában elengedhetetlen és erre kell koncentrálnunk. Ami a CFSP-t és a CSDP-t illeti, azt remélem, hogy ezt a jelentést el tudjuk fogadni, és ilyen jelentéseket a jövőben is. Üdvözlöm az Európai Unió stratégiai kapacitásainak erősítését. Ennek az évnek az első hetei heteit az adott régió bizonytalansága határozta meg. Az Európai Unió továbbra is az együttműködés, a béke és az előrelépés kulcsfontosságú értekein kell, hogy dolgozzon. A stratégiai autonómia mellett nagyon nagy szükség van arra hogy is, hogy az Európai Unió a védelmi kapacitásait erősítse. Azt gondolom, hogy a Balkánra jobban oda kell figyelni, és a nagy biztonságpolitikai kihívást jelent, ugyanis ez a stabil, stabil szomszédság hozzájárul a biztonságunkhoz. Ezt az üzenetet kell küldenünk a délkelet európai térségnek is, és továbbra is mindent megteszünk a multilaterális világban a polgári érdekében az együttműködésért. Köszönöm szépen, Loász Natál képviselő következik, másfél percre tessék öné a szó von der Leyen asszony egy geopolitikai Európai Bizottságról beszélt, és a világ igazat adott neki. Az Európai Unió szomszédos területein, de Szíriában, Líbiában, közel-keleten, Ukrajnában, Száhel térségben a, a válságok multiplikálódnak. Az európai projekt annak idején békeprojekt volt, de ettől még nem szabad elfeledkezni a védelmünkről a eh, CSDP eh, és a CFSB-ről szóló jelentések pragmatizmusát üdvözlöm. Ez emlékeztet a multilateralizmus melletti elkötelezettségünkre, emlékeztet eh, a szövetségeseinkkel való együttműködés szükségességére, és egy robusztus Európai Unióra, amelynek a kötelezettségeit teljesítenie kell, és az érdekeit is figyelembe kell venni. A stratégiai érdekeink figyelembevétele nagyon fontos és szükséges. Nem lehet azt folytatni, hogy az amerikaiaknak folyamatosan a szemükre vetjük, hogy nem tesznek eleget a, a válságok megoldásáért. Nekünk is a ránk szabott szerepet vállalni kell, és a rendelkezésünkre álló eszközök kihasználásával. Legyünk mediátorok, legyünk facilitátorok, és tegyünk meg mindent a békéhez való visszatérés érdekében. El kell fogadnunk azt, hogy a gazdasági hatalmunk által ránk ruházott politikai súlyt kihasználjuk. És a geopolitikai környezetünket nem tudjuk biztonságosabbá tenni, anélkül, hogy a hangunkat hallatnánk. Philip de Man következik egy percre az ID részéről. Collega's, ik hogy hier veel dure woorden en mooie... Elnök asszony, szép szavakat, kiváló elveket hallunk, de az egész túlságosan képli.